Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, szeretnénk folytatni a munkát. The Committee of Regional Development. A délutáni the next point in the, in the agenda is a délutáni ülésszakkal. Először is szavazás vár ránk. A téma a Regélybizottságnak egy véleménye az Európai Foglalkoztatási Szolgáltatások Hálózata munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja témakörben. A jelentéstevő által készített véleményt egyébként Sila U. asszony készítette, ezt már megvitattuk, és kérdezem a jelentéstevőt, hogy van-e mondani valója a szavazás előtt, de nincsen. Köszönöm szépen. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy készítse elő a szavazókártyáját, mert eh, lehet, hogy szükségünk lesz eh, bizonyos eh, szavazási fázisok elektronikus ellenőrzésére. Tájékoztatásul még elmondanám, hogy 172 módosító érkezett, elég sok, 22 kompromisszumban foglalták ezeket össze, és a szavazó lista tervezet mentén fogunk szavazni. The amendment 7. A hetedik módosítással kezdünk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez esetben a 79-es módosítóval folytatjuk a szavazást mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Nyolcadik módosító. Itt egy szóbeli kérést kaptunk a jelentéstevőtől. Szeretné -e előadni? Nem. Ez esetben mindenki elolvashatja a szöveget, a szóbeli kérést, amit a jelentéstevő tett, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 22. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 83. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Most a 11. módosítót tekintjük, 11. meg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító szobeli kérés szintén a jelentéstevőtől, nem szeretném most előadni, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es módosító, szóbeli kérés a jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötödik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16. módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es módosító mellette 97-esnél tartunk mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Kérem, hogy használja mindenki a szavazókártyáját. 97. módosítóról szavazunk. Uh, to begin the vote now. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. We have uh, 22 in 20... 21 mellette, 14 ellene, és két tartózkodás. Ezzel elfogadtuk a módosítót. Következik a 98. módosító. Ez okafogyottá vált. Hetedik kompromisszum, ez a következő. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12 nem 12-es, hanem 20-as módosító javítja ki magát az elnök, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcadik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilencedik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító szóbeli kérés a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111-es módosító mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Száztizenkilences módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 123-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 121-es 224 es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 100 27. módosító következik. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést, hogy nem tettem fel a kérdést. Volt egy szóbeli módosító, szeretne szólni? Nem, de általában nem szól, ezért nem kérte, mondja az elnök. 129-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 130-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 133 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 135-ös. tehát, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 138 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 140 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 141 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 142 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A 37-es módosítót tehát szavazásra bocsátom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt a módosítót elvetettük. 17 in favor 20 again. 17 mellette 20 ellenszavazattal. A 38-as módosítónál tartunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 143 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 144, szóbeli kérés a jelentéstevőtől nem akar beszélni, akkor erről a szóbeli kérésről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 146 módos hát hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 147 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148-as mellette ellene ellenőriznünk kell. 148-as módosító. Szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Van egy kis problémánk, az egyik EPP tag egyel többször szavazott, úgyhogy még egyszer meg kell ismételnünk a szavazást. Most elrendelem még egyszer a szavazást a 148-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Okay, we have 16 16 mellette, 20 ellene, ezzel a módosítót elfogad, elutasítottuk. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15. mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152-es módosító mellette ellene ellenőrizni kell elektronikusan. 152-es módosító, szavazunk. Lezárom a szavazást. Tizenkilenc igen szavazatot kaptunk, és 16 eh, ellenszavazatot, egy tartózkodás volt, a módosított ezzel elfogadtuk. Folytatjuk eh, a 45-ös módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48 szóbeli kérés a jelentéstevőtől, aki nem szeretne szót kérni, akkor erről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a szavazást a 49-es módosítóval mellette ellene tartózkodás elutasítva 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatvanas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a 64-es módosító következik szóbeli kérés, nem kéri az előadó szót, akkor szavazunk a kérésről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosít kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es módosító, szóbeli kérés, nem kér szólt az előadó, szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 21-es kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73. módosító, és itt részenkénti szavazást kért a GUE, az első részről szavazunk először, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös módosító szóbeli kérés a jelentéstevő részéről nem szól a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig záró szavazás következik, a módosítókról már szavaztunk, most a zárószavazás, elektronikusan adjuk ezt meg. Most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harmincheten szavaztak, 29-en mellette, hatan ellene, nulla tartózkodás volt, ezzel elfogadtuk a jelentést. Köszönöm szépen a bizottságnak, és gratulálok a jelentéstevőnek. It was, it was a good job. Jó munkát végeztünk a szavazással. Most folytassuk a következő napirendi pontunkkal, ami nem más, mint az, hogy az Európai Bizottság júliusban elfogadott egy um, um, olyan um, jelentést, amelyel a zöld gazdaságon belül kihasználják a vállalkozások az előnyeket. A cél az az, hogy a KKB-k által jobban hozzá lehessen félni a zöld érték láncolathoz. A regi véleményt formál e, erről a témáról, mert e, ez nagyon fontos téma számunkra, ez az alacsony karbon e, gazdaság. A jelentés készítőnk Nika úr, aki nincs itt ma körünkben. Hát, What I Amit javasolni tudok a szabizottságnak, az az, hogy megkaptuk a jelentéstervezetet, és dönthetünk arról, hogy meghatározzuk a módosítók határidejét, amely március 5-e csütörtök lenne, és ebben az esetben lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és megvárjuk eh, a napirendi, megvárjuk a módosítókat a határidőig. Ez elfogadható-e mindenki számára, az álnyék jelentős tevők számára is? Köszönöm. Akkor, hogyha ez elfogadható a szabadság számára, akkor csak arra emlékeztetek mindenkit, hogy Március 5-én csütörtökön déli 12 órakor van a módosítók benyújtásának határideje. A zöld növekedési lehetőségek témakörben a kkv esetében. Következő napirendi pontunk. Akkor nem is kell hozzászólni a jelentéstevő nevében? Nem, nem mondja az elnök. you for shutting mouth. <laughs> okay, the next point in our agenda. Következő napirendi pontunk az Európai Stratégiai Beruházási Alap, a jelentéstevőnk Lambert van Nistelrooy úr, szeretnék köszönetet mondani van Nistelrooy úrnak, mert magára vállalta azt, hogy elkészíti ezt a jelentést nagyon rövid idő alatt, a szabadság munkatársai megkapták angolul ezt a jelentést, és ma megtartjuk a vitánkat erről. És a márciusi ülésünkön fogunk erről szavazni. A módosítók benyújtásának határideje, amit én javaslok, március 5-e 12 óra délben, de csak angolul lehet benyújtani módosítókat. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon szoros a határidő ezen jelentés esetében, és ezért extrém feltételek mellett kell dolgoznunk. A jelentés is angolul van, és a módosítókat is angolul kell benyújtani március 5-éig. Másik módja annak, hogy időt takarítsunk meg, az az, hogy Lambert van Nisterroy úr elfogadta azt, hogy ő legyen a következő napirendi pontunk jelentéstevője is az 1 per 2015-ös számú költségvetés módosítás Európai Stratégiai Beruházási Alap. Mivel a két jelentés egymáshoz kötődik, azt javasolnám, hogy tájékoztasson bennünket egyszerre erről a két jelentésről, hogyha ez megfelel Van Nistelrooy úrnak, és a két jelentésről, tehát így közösen fogunk most beszélni. Köszönöm, öné a szó. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni, mert csak angolul dolgozhatunk most. Elég érdekes ez a ez a gyorsaság egy másik teremben éppen kérdés-válasz eh, találkozót eh, tartanak az Európai Bizottság eh, részvételével a többi jelentés tevő számára. Hát láthatjuk, hogy milyen ez a megközelítés, minden megkettőződik. Abszolút igaza van, a zöld héten nagyon sokan dolgoztak, közülünk azon, hogy megszülessen egy kiegyensúlyozott szöveg, és hogy sikerüljen mindezt a regi illetékességi körébe megtartani. Mert hogyha meghallgatták azt, amit a többi szakbizottság mondott, akkor láthattuk, hogy nagyon sok feszültség van azzal kapcsolatban, hogy onnan származzék a friss pénz, nagy a feszültség főként a közlekedési szakbizottságban. A költségvetésünket nem igazán érintik, vagyis nem vesznek el pénzt a mi költségvetésünktől, mert itt teljesen más eszközökről van szó. Ez nagyon fontos, hogy a kohéziós alapok közvetlenül hozzájárulnak ehhez az új garancia alaphoz. Fontos megérteni ezt azért, hogy ellenőrizhessük azt, hogy mi történik um, az alsóbb szinteken, és az erőfeszítéseinket kombinálhatjuk. Én így tekintek erre. A másik módja annak, hogy ezt megvizsgáljuk, nos, az új alap hozzájárul-e a kohéziós célkötőzésekhez, a szociális, gazdasági és területi kohézióhoz. Tehát az, ahogy én ezt szemlélem, nagyon sok más szakbizottság van, akiknek ugyancsak van itt illetékességi köre, tehát én azt javaslom, hogy maradjunk meg a saját hatáskörünknél, és tartsuk ezt meg. Ahogy mondtam, az új alap nem szabad, hogy kanibál módon felemészte a mi pénzeinket, hiszen így nagyon gyorsan kaphatnak új pénzt, az EBB-ből el lehet, hogy elmennek emberek Romániába, és azt mondják, hogy mi segítünk ma nektek megkapni a pénzt. És lehet, hogy sokan ezt kihasználják majd, tehát erre figyeljünk. Nem tudjuk azt, hogy ez hogyan fog működni. A jelenlegi helyzetben nekem pozitív a megközelítésem az alappal szemben. A másik dolog az az, hogy lesznek szinergiák projektek között, kísérleti projektek között, vagy energiaprojektek között, és egy bizonyos fázisban ezt majd valamelyik alapunkból fogják finanszírozni, és ezt majd kiegészítik kockázati pénzekkel, garanciákkal az új befektetési alapból. Ezek megtörténhetnek, és én ehhez pozitívan állok, mert ezzel tovább mehetünk lejjebb a piacon, kevesebb kockázattal. Az FC rendeletek ezt nem akadályozzák. A másik dolog az az, hogy az új alap lehetőséget kínálhat arra, hogy regionális platformok jöjjenek létre az országokban és a régiókban, amely által a pénzünket, kivehetik a sutális alapból egy másfajta alapba. Tehát láthatjuk azt, hogy a hatóságok, akik a projekteket végzik, lehet, hogy ugyanazok lehetnek, mint akik előkészítik a strukturális alap kezdeményezéseit. Hogyan fog ez működni, ezt mi nem tudjuk, és pontosan ezért a módosítóimban két dolgot eh, fejeztem ki. Az egyik az az, hogy én megtartanám a regionális befektetési alapjaink prioritásait, és eh, szeretném hangsúlyozni azt a lehetőséget, hogy szinergiákat lehessen megvalósítani. A második dolog az az, hogy szeretnék információt kapni arról, hogy milyen hatásai vannak az új alapnak. Ez az értékelés kérdése már. Mert lehet, hogy működőképes az alap, és pontosan azt teszi, amit tenni kell a gazdasági válság mm, idején bizonyos régiók Bulgáriában és Romániában elnéptelenedtek, a fiatalok elmentek onnan, nehéz helyzet alakult ki, és ezzel az új alappal még illető rosszabb lesz majd a helyzet. Lehet, hogy a nagyvárosokban jó helyzet alakul ki, és a vidéki területeken pedig súlyos lesz a helyzet. Ezért szeretném tudni értékelni ezt, ezért írtuk ezt le, ezt a megközelítést, hogy legyen egy információ az értékelésről, ugyanis fél órája azt hallottam a másik teremben, hogy csak és életképes profittal járó projekteket szeretnének. Hát azért van más is. Az új alap ugyanis a mi szerződéseink alatt működik, és ezért szeretnék több információt kapni az értékelésről. Mindemellett több helyen felvetettem azt is, hogy mit kívánunk tenni azért, hogy beszéljünk az egyensúlyokról, a határokon átnyúló kérdésekről, kevesebbet szóltak a határokon átnyúló projektekről, pedig ezek, a fontos, pedig ezek fontos aspektusok. Azt is fontos kimondani, és ez benne van a dokumentumokban is, hogy kell egy plusz kiegészítő jelleg ezen alapok esetében, mert hogyha a kockázatokat vagy a közadósságot nézzük az adott régiókban, és ezt európai szinten kívánják támogatni, akkor nem lesz plusz minőség így nem lenne plusz hozzájárulás, igazi érték. Oké, okay, elköltik a pénzt, odaadunk 350 milliárdot kölcsönök, vagy visszalemtéletendő kölcsönök formájában, de nagyon fontos az, hogy ez kiegészítő jellegű legyen, és ne kerüljön át a helyi, regionális szintről, európai szintre az adósság. földrajzi kritériumok, ezek sincsenek ebben benne. Nem is kérem ezeket, mert a földrajzi kritérium az azt jelenti, hogy Olaszországnak vagy Franciaországnak ennyit kell kapnia. Itt nem erről van szó, ez nem az a mód, ahogy mi szeretnénk eljárni az alapok esetében. Én általánosabb pontot fogalmaznék meg, és azt mondanám, hogy az európai egyensúlyt szeretném megnézni, és nem akarnak további egyensúlytalanságot. President to take immediately the, the, the, the draft uh, budget, amending budget. Most átérek a költségvetés uh, módosításra. Az ötös pontban az áll, hogy az egyik alap nem kockáztathatja a már meglévő alapok specifikusságát, ez nagyon fontos. Nem szabad az, hogy másfél éven keresztül mindenki rávesse magát egy alapra, ahol még nincsen fenntartható, megfelelő megközelítés. Ezért egy kicsit félek, és ezért vetettem ezt fel az ötös pontban, még egyszer hadd hangsúlyozzam, hogy mi alapszinten mi nem adunk pénzt, mi projekt szinten adnánk pénzt az országoknak. Lehet, hogy sok ország kihasználja már ezeket a projekteket. Lehet, hogy majd erre a pénzt az alapjainkból veszik, de nem szabad, hogy ezt költségvetési szinten vegyék ki. Ennyit szerettem volna elmondani. Teljes mértékben nyitott vagyok a módosítók szempontjából, kérem, küldjék a módosítókat március 5 ami egyébként a születésnapom. Tehát édesebb dolog, mint a módosítás nem is lehetne a születésnapomra megoldhatjuk ezt eh, együtt. Thank you, thank you very much for this. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az igen átfogó és érdekes megközelítést a jelentés kapcsán. Nem felejtjük el március 5-ét. Nos, Presszó asszony, ö, a szó, ő az árnyék készítő Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy legalább beszélhetek olaszul. Tudom, hogy írni angolul kell, de köszönöm. Mivel eléggé összetett a téma, szívesebben beszélek az anyanyelvemen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és biztosítani arról, hogy módosító indítványainkat úgy fogja megkapni, hogy azzal kezdjük, hogy boldog születésnapot, és aztán kerülnek felsorolásra a módosító indítványok. A jelentés és a módosító indítványok rendkívül érdekesek, amikről hallottunk, és egy gyors olvasatot követően gyakorlatilag többségüket el tudjuk fogadni. Egy-két megjegyzést azért szeretnék tenni, és utána értékelném a módosítókat. Az első megjegyzésem a következő, gyakorlatilag az elhangzottaknak megfelelő, ha nincs garancia, nem további pénz összegekről beszélünk, mert ugye nehéz lenne már ezt megtalálni az európai költségvetésben. Elsősorban a magán szférára és, a, és intézményekre irányul, hogy olyan beruházásokat ösztönözzön, amelyek bizonyos jelleggel rendelkeznek, tehát olyanoknak kellene ezeknek lennie, amelyek a foglalkoztatottságot növelik, illetve valószínűleg a modernizációt kell, eh, hogy megcélozzák az infrastruktúrális rendszerek, a gyártó eh, eszközök területén, hogy eh, javítsunk a gyártási kapacitáson, mert Európában pillanatnyilag nem ez a helyzet. Úgyhogy szükség van a modernizációra, hogy gyártó soraink, vagy az infrastruktúráink versenyebb képesebbekké váljanak. A második megjegyzésem, ami fontos, az, hogy tényleg legyen valamilyen többlet. Hogyha garanciarendszerekről beszélünk, nagy, sok, nagyon sok esetben, ha a beruházások magán finanszírozási rendszer találnak, akkor nincs szükség a garanciára. Tehát ez nagyon fontos téma, mert célunknak annak kellene lennie, hogy nőjenek a beruházások, ne pedig kiváltsuk az állami garanciát magángaranciával. Ebből a szempontból kétségtelen a szinergia a strukturális alapokkal, erre utalt az előadó is, ez rendkívül fontos, ugyanis az európai rendszer prioritása fontos, a kiegészítő beruházások, főleg a magánszférából, a strukturális alapokkal együtt párhuzamosan kellene, hogy bekövetkezzenek. Tehát állami és magánberuházásokra gondolva. Mindazonáltal el kellene kerülni azt a helyzetet, hogy a Juncker terv beruházásai a strukturális ö, alapokból ö, finanszírozott beruházásokkal együtt kevésbé ö, produktív ö, területekbe ö, fektessenek be. Tehát a nem produktív, vagy kevésbé produktív, kevésbé hatékony területekre koncentrálnak. Tehát ezt el kell kerülnünk. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani azt is, hogy nyilvánvalóan igaz, hogy szükség van a területi egyensúlyra, a célnak, a területi kohéziónak kell lennie. Nem szabad olyan beruházásokat támogatni, amelyek ezzel ellent mondanak. Ezen kívül Azért vannak még olyan országok, ahol a hármas A nem mindig elegendő garancia. A valóságban a garancia főleg a beruházásokra, főleg magánberuházásokra, állami beruházásokra, intézményes beruházásokra irányul azon országokban, ahol az állami szoliditás, szilárd alap alacsonyabb. A program keretén belül ezt a célkitűzést egyértelműen meg kell fogalmazni. Úgy gondolom, hogy pontosan azért, mert még inkább A pénzügyi eszközök felhasználásakor a koordinációra, egyszerűsítésre van szükség, az eszközök is rendkívül fontosak. Végül pedig úgy gondolom, ha sikerül elérnünk azt, hogy a nagy területi projektek vonatkozásában a Jonker tervből származó források ugye a garancia, a beruházások terén valós szinergiákat hoz létre a strukturális alapokkal finanszírozott beruházásokkal, a strukturális alapok kapacitását is növelnék, hogy újra felendüljön az európai gazdaság, főleg azon területeken, amelyeket ez a válság rendkívüli módon sújtott, de azokat is, azokon a területeken is, amelyeknek potenciális fejlődési lehetőségei vannak. Nos, ennyit szeretnék elmondani, hogy nyilván még sok boldog születésnapot kívánva fogjuk küldeni a módos öt indítványt eladónak. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még az árnyék jelentés készítő között, aki szólni kíván? Lóarul parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még mielőtt lekésem a vonatot, azért szeretnék hozzájárulni ehhez a vitához. Látom, hogy van arra ok, hogy a kohéziós te- alapokat valahogyan belevigyük ebbe a tervbe. A Horizont 2020-ból is elcsípnek pénzeket, vagy legalábbis a Juncker tervnek van ilyen szándéka. és a kohéziós projektekre is valószínűleg szemet vetettek. Persze itt nincsenek közvetlen megtérülések, mégis óriási segítséget jelentenek, előnyt jelentenek ezek az európai gazdaság számára. Továbbra is fenntartásaim vannak azzal a koncepcióval kapcsolatosan, hogy válogassuk ki a győzteseket, illetve nem kell aggódni amiatt, hogy a Horizont 2020-as pénzt elveszik, mert majd a beruházásokból megtérül ez a pénz. Szerintem ez még aggasztóbb, bár teszi a dolgot. A privát befektetők bizonyos befektetésektől menekülnek, de persze bizonyára tudják, hogy mik a jó befektetések, azért ebben nem vagyok mindig biztos. Én nagyon kétségesnek tartom, hogy ilyen mértékű magánbefektetés jelenik majd meg, mint amire a Juncker terv számít. Úgyhogy ez a 350 milliárdos terv, ezzel kapcsolatosan nem vagyok én annyira bizakodó, mint mások. Meg kell nézni a valós eredményeket, és nézzük meg a másik oldalát annak Lambert, amit mondtál az okról-okozatról hogyha valóban vannak pozitív eredmények, akkor nagyon fontos, hogy ne csak azt mondjuk, hogy milyen jól működik a Juncker terv, és milyen nagy siker, mert lehet, hogy nincs is hozzá semmi közünk, úgyhogy legyünk, gondolkodjunk reálisan erről, és pontosan mérjük az eredményeket. Köszönöm. Uh, Mr. Köszönöm, Kovács úr. Muchas gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, és az elvek szintjén. Nagyon örülök, hogy jelen pillanatban itt lehetek ebben a teremben. Én is a szomszédból jöttem, ahogyan a felszólaló is említette, egy olyan ülésről, ahol a Juncker terv hatásait elemeztük. Úgy gondolom, hogy olyan volt ez egy kicsit, mint egy banki dolgozó szoba és a pénzügyi tanácsadók tanácskozásának az ötvezete. Nekünk inkább az emberek szempontját kellene megvizsgálnunk, hogy most hány szorosára fog megsokszorozódni ez a befektetés nem ez érdekli az embereket. Teljesen egyetértek azzal, hogy ezeket a beruházásokat nem kell nacionalizálni, vagyis a nemzeti szintre vinni, hiszen így a legerősebb, a leggazdagabb régiókat segítjük. Hogyha pedig a régiók szintjén oldjuk ezt meg, ennek is van veszélye. Nem hiszem, hogy a Japánban vagy Delaware-ben végrehajtott beruházásoknak sok köze van a Juncker tervhez. Legyünk őszinték magunkkal. Nem csak Junger, Juncker hanem mi magunk is, mindannyian, hogyha nem rövid távon, nem valamikor a jövőben kell gondolkodnunk, hanem jövid, rövid távon, a Juncker terv beruházásai, hogyha nem tudjuk elérni, hogy kifejezetten a munkanélküliséget oldják meg, akkor egy óriási katasztrófára kell számítanunk Európában, ezt nem tudjuk tagadni. Tehát jövedelmező beruházásokat kell teremteni, ez nagyon jó terv. Hogyha a leghátrányosabb térségek bejuttatott összegek nem csökkentik a munkanélküliséget és a nyomort, akkor ez mind nagyon szép, de nem oldja meg, és nem előzi meg ezt a katasztrófa helyzetet. És nagyon fontos, hogy a többi bizottság azt a társadalmi és politikai értéket megalkossa, amire itt szükség van. A regionális bizottságnak eh, nagyon sok feladata van, hogy felülvizsgálja a beruházási terveknek a kiválasztását, és hogy azt is biztosítsa, hogy eh, megfelelő hatással legyenek ezek a foglalkoztatásra. Még tovább megyek, eh, a nagy munkaerőpiacokon például most, hogy Luxemburgot említsem, ott 3,5-től 2,9-re fog majd csökkenni a munkanélküliség, azzal még nem vagyunk kisegítve, csak hogy azt az országot említsem, amit a legjobban szeretek. Nyilvánvaló, hogy az administratív régiók kormányai sokkal könnyebb van, közelebb vannak a problémához, az emberekhez, mint ezek a foglalkoztatási ügynökségek. Ezért innen a Regi Bizottságból remélem, hogy nem fogunk megfeledkezni ennek a Juncker tervnek a politikai indítatásáról, és felhívok mindenkit, nem csak a jelentéstevőnket, hanem mindenki mást is, hogy ne tévesszék szem elől, hogy a legfontosabb feladatunk a munkanélküliség elleni harc. Hogy persze időközben a kiválasztásban következetesnek, szigorúnak és reálisnak kell lennünk, hogy a rövidtávú hatásokat is figyelembe tudjuk venni. De azért ne csináljunk úgy, mintha egy banknak a kockázatkezelő részlege lennénk. Köszönöm szépen, a Mezsé úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Elnök asszony, gyors leszek, mert nekem is el kell érnem a vonatot. Csak két megjegyzésem lenne. Az első a szakbizottságunknak tényleg föl kell tenni egy kérdést, ami személyben, szerintem központi jellegű, ez a beruházás nem fogja-e súlyosbítani a regionális különbségeket, és visszaszorítani a területi kohéziót? Ez a kérdés. És tekintettel mindarra, amit hallottunk, hogy a magánvállalatok javaslatot fognak tenni a leggazdagabb régiókban, a legfejlettebb városokban, és ott, ahol legnagyobb a munkanélküliség, ahol tényleg várják a beruházásokat, hogy meg felvegyék a harcot a munkanélküliséggel, bizony fennáll annak a lehetősége, hogy nem lesz semmilyen lehetőségük. Ott van például a perifériák kérdése. Ott a rekord számokat elérő munkanélküliség. Nyilván, hogy mi a helyzet, nem akarom elismételni azt, hogy miről van szó, mindenki tudja, hogy milyen projekt tett szántak a perifériális területeknek. Úgyhogy tényleg komoly a probléma, és igaza van az előadónak, amikor azt mondja, hogy nekünk is a szerződésekből kell kiindulnunk, hogy emlékeztessük az Európai Bizottságot arra, hogy bizonyos célkitűzéseket kell elérni gazdasági területi, szociális kohézió területén, amelyeket az európai szerződések írnak elő. Ami a földrajzi kritériumok problematikáját illeti. Igaz, hogy az Európai Bizottság nem így döntött, hogy nem államosítás fele induljunk. De nekünk, a szakbizottságnak dönteniünk kell, mi is döntettünk, és a régiókat osztályoztuk. És ha ezt így tettük, akkor nyilván azért volt ez így, hogy felsoroljuk a régiókat a legfejlettebbektől a legkevésbé fejlettekig. És mert, hogy az Európai Uniónak azon kritériumokból kell kiindulniuk, amelyeket mi mindenképpen képviselünk. Tehát szakbizottságunk ezt is hangsúlyozhatná, mert az Európai Parlament minden egyes szakbizottsága egy prizma segítségével vizsgálja majd a Juncker tervet, attól függően, hogy milyen területet képvisel. Úgyhogy talán nem kéne megvárnunk az összes többi szakbizottság munkáját, hogy megvédje, megvédjék saját célkitűzéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeller úr már hamarabb jelentkezett, úgyhogy először ő kap szót, és aztán ön. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nem kell megnehezíteni a saját munkánkat, hiszen ez már úgyis megteszedik a többi szakbizottságban hanem arra kell koncentrálnunk, hogy mi fontos számunkra a regionális szabizottság számára. Úgy gondolom számunkra fontos az, hogy elértük azt, hogy ismételtem el egy támogatási periódus, van kohéziós politika, és van struktúrális alap is, amelyeket a tagállamokkal együtt, a régiókkal együtt az európai pénzek segítségével társfinanszírozhatunk a tagállamok pénzeiből is projektekkel, és így munkahelyeket lehet teremteni, és meg lehet tartani a versenyképességet is. Mindaz, amiről most beszélünk, most ennek kapcsán a Juncker tervben más céljai vannak, növekedést akar elérni Európában, mert jelenleg nehéz helyzetben vagyunk. Ez néhány esetben recesszív vagy lassú növekedéshez vezetett, viszont magánkézben van elég pénz, vannak nyugdíjpénztárak, és ezek befektetési formákat keresnek az Európai Bizottság elnökének az a terve, hogy ezeknek egy lehetőséget nyújtson arra, hogy befektetéseket találkozhassanak, és így számukra a kockázat, vagy a részvényesei számára alacsony ez a kockázat, vagy nulla. Tehát én ezt így értelmezem. Először is az, amit mi szeretnénk a kohéziós politika, a kulturális politika, a politika kapcsán, akarunk, ezek, ehhez ennek semmi köze. Az európai pénzt kockázat csökkentésre vagy kockázat kerülésre próbálják felhasználni, és ezt összekötik az Európai Beruházási Bank pénzügyi hozzájárulásával. Ezt azért teszik, hogy a magánbefektetők számomra viszonylag magas arányjal azt mondják, hogy mi hajlandóak vagyunk az olyan projekteket, amelyek eddiget nem finanszíroztuk, amelyeket a tagállamok szeretnének, azokat most mi megfinanszírozzuk. Ehhez pénzt folyósítanak egy már általunk eldöntött költségvetésből egy éves pénzügyi keretből, két területről, amelyek esetében európai célkötözések vannak innováció, kutatás, fejlesztés területé, ez az egyik, a másik pedig a közlekedés terület. Te. Ez ideig nem sikerült hozzáférni azokhoz a pénzekhez, amelyeket a strukturális kohéziós politikára különítettek el, viszont hallok olyan hangokat is, amelyek azt mondják, hogy miért nem vehetnénk el a Horizon 2020-ból, vagy a kutatás területéből, vagy miért veszünk-e pénzeket a Connecting Europe facilityből. Ezek nagyon fontos európai törekvések. Miért nem veszünk el a pénzeket inkább a, a teljesítménytartalékból, vagy az éveken át fel nem használt alapokból, a mezőgazdasági alapból, vagy vidékfejlesztési alapból. És itt kell figyelnünk, hogy ez benne következzen, mert akkor a kohéziós szociális politikának egy másik koncepció esik áldozatul, és itt figyelni kell. A másik dolog az az, hogy hogyan kell ezt költségvetésileg kezelni, hát ezzel foglalkoznak a költségvetési szakemberek, hogy most honnan vegyék el a pénzt, eh, hogy erre jó a Connecting Europe Facility, hát ez a közlekedési szakbizottság feladat, hogy ezt megvizsgálja, az ITF feladata pedig azt, hogy megvizsgálja azt, hogy a Horizon 2020 jó-e arra, hogy elvegyék onnan a pénzt. Nincs e, semmilyen átfedés a kohéziós utalás politikával, e, azokkal a pénzekkel, amiket 2020-ig előirányoztak ezekre a politikára, ezeknek itt kell maradniuk, nem szabad pedig ezeket elkölteni más célra, például a befektetési tervre. Hogyha ez mégis bekövetkezne, akkor gondjaink lennének 2020 után, hogy struktúrális vagy kohéziós politikákat, vagy akár regionális politikát folytassunk, ahogy ezt eddig tettük. Thank you, Madame Reinke. Köszönöm szépen. Uh, yeah, thank you, Madam Chair. Reinke asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégám Monika Vane nevében szeretnék szólni, ő az ennyi jelentés tevő, mert már úton van Bécsbe. Németül fogok beszélni, mert németül kaptam a jegyzeteket. Meg Először is szeretnénk köszönetet mondani a titkárságnak, illetve a jelentéskészítőnek, akik nagyon gyorsan elvégezték ezt a munkát. A véleménytervezet nagyon jól felvázolja a lehetőségeket az FC, illetve a tekintetében az zöldek számára néhány dolog azonban hiányzik. Pontosan a regionális szabadság hosszas tapasztalatára alapozva a kohéziós politika területén tudhatná, hogy főként a nagy munkanélküliséges sújtott területeket kell támogatni, és ezt az aspektus teljes mértékben kihagyják az EFSZ-ben az ILO tanulmánya is megmutatta azt, hogy a terv sikere attól függ, hogy egyértelmű célokat képes-e megfogalmazni, például a munkahelyteremtés a nagy munkahely, munkanélküliséggel sújtott területeken, vagy képes-e oktatáspolitikai intézkedéseket támogatni. Minőségi munkahelyeket kell találni, és ezt kell a befektetési terv központjában helyezni. Az Európai Unió részéről a struktúrás alapokkal már egy olyan eszköztár jött létre, amelynek alapján bevezetéseket egyetemi kritériumok alapján, például az partnerségi elv alapján lehet végrehajtani, és be kell vonni kötelező módon a helyi vagy regionális szinteken, szinteket, illetve a civil társadalmakat. Az ilyenfajta előírások azonban hiányoznak ebből az új javaslatból. Az EPSZ-ben nem a pénzek, hanem az ötletek hiányoznak, engedjék meg, hogy a következő időszakban közösen azon lehessünk, hogy az EFSZ-t a helyes irányba terelhessük és alapozhassunk a kohéziós alapok alapján szerzett tapasztalatainkra, ugyanis eh, hogyha ez a projekt demokratikusan megkérdőjelezhető, az nem visz senkit sem előre. Elnök, köszönöm szépen, de Mato asszony. Köszönöm. Köszönet a kollégának a végzett munkáért. Őszintén egyetértek a jelentésben a kohéziós politikára vonatkozó gondolatokkal. A két dolog, tehát a Juncker csomag és a kohéziós alapozók két különböző dolog, dolog de a gazdasági, területi, szociális kohéziót mindenképpen meg kell erősíteni. Nem tudom, hogy a két eszköz hogyan egészíti ki egymást. Főleg azon konkrét kockázatokra gondolok, amely az alapokból való pénz elszívásra vonatkozik. Az ötödik cikk negyedik bekezdésére utalok, ahol is az Európai Bank az Európai Garancia segítségével támogathat bizonyos projekteket. A tagállamok hozzájárulhatnak az olyan projektekhez, amelybe az Európai Garancia támogatásával a Beruházási Bank támogatást nyújt. Tehát partneri kapcsolatot kellene kialakítani a különböző programok vonatkozásában. Ami a módosító indítványokat illeti, a gazdasági, szociális és területi célkitűzéseket kell figyelembe venni, hogy csökkenjenek a különbségek a régiók között. Ugyanakkor, ugyanabban a bizottsági javaslatban más gondolatok is megfogalmazódnak. Az állami finanszírozás, a deficit, a stabilitási paktum mind olyan területek, amelyekről nem szabad elfeledkezni, és így a tagállamok elképzelhető, hogy hajlandóságot éreznek a különböző saját alapok ilyen jellegű felhasználásához. Úgyhogy ez veszélyes utakra vezethet. Az regionális politika szempontjából ezt az eszközt szoftabbá tenni nem föltétlenül jó e, elképzelés. Végezetül, e, ami a kormányzás illeti, nyilván értékelni kell az egyes projekteket, az átláthatóság rendkívül fontos, hogy a piac szakértői, független szakértői értékeik a projekteket. A bizottság e, és a e, beruházási bank dönt sok mindenben, és hol a parlament? Az Európai Parlament. Köszönöm. Köszönöm, Novakov úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a második véleménye Fannister újnak nincsen írásos szabály a földrajzi projektkiosztásra. Van némi egyensúlyhiány bizonyos országok között, egyesek fejlettebbek, más régiók kevésbé. És úgy tűnik, hogy így még inkább súlyosbodnak majd a különbségek a régiók között. Nem csak, hogy el kell kerülnünk az ütközést a kohéziós politika és a Juncker terv között, de ezen túlmenően szinergiát kellene a kettő eszköz között teremteni. Ez az egyetlen módja annak, hogy a legtöbb projektet végrehajtsuk, és hozzáadott terméket teremtsünk végső soron. Ez az, amit várnak tőlünk. Másodszor nagyon átlátható kritériumokat kell alkotni arra nézve, hogy hogyan fogadjuk el a projekteket. Minden tagállamnak egyelő mértékű hozzáférést kell adni a döntéshozatali folyamathoz, hogy elkerüljük az olyan vélekedéseket, hogy bizonyos országoknak nagyobb a befolyása, mint másoknak. Nagyon fontos, hogy egyre nagyobb legyen a tudatosság ezzel kapcsolatosan. Vannak olyanok, akik benyújtottak olyan projekteket, mint a tervezés például. Nem tudom, hogy ilyen projektek mennyire vonzók egy beruházó számára, vagy befektető számára. Beszélhetünk a high-tech, vagy hasonló területekről is, de talán a Juncker tervnek a fő célját kellene szem előtt tartani. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, hogy többen nem kívánnak szólni. Fan Nisztaroly úr, szeretne reagálni az elhangzott véleményekre? Köszönöm szépen. A szövegben úgy vélem, megvannak a fő pontok, amelyekről szó volt eh, korábban is, de ha van még valamilyen kiegészítés, amit eh, nem taglaltunk, ezekre nyitott vagyok, ami a szakbizottságunkra tartozik, ami az új igazgatási módok, módszereket, ezek, életi ezek inkább valószínűleg a gazdasági bizottságra tartoznak. Valóban nagyon igaza volt a kollégának, egy egészen más témáról van itt szó. And I was, was there in the other committee. That's about money. And there's, there's... Igen, hol van itt a sokszorozó hatás? Például a horizont esetében ez egyből 15 lesz, hogy egy eurót beleteszünk, és hogy hányszorosa jön vissza hol van a mi szorzunk. Ez általában nem ilyen magas, mert az elején kezdjük ezt a fajta tájékoztató vagy oktató központokat létrehozni. Nagyon nehéz ezt a multiplikátor hatást nyomon követni vagy tetten érni. Ez mind politika, azt mondják az emberek, hogy a támogatás az mind csak a pénzkiosztásról szól. A whole debate to say that is different, different goals. Különböző célokról van itt szó, különböző pénzről, különböző pozíciókról, és hogy hol tudjuk ezeket egy cég bevonásával véghez vinni. Ezzel nincs ellenvetés, de egészen más dologról van szó um, we should see how this develops, and that's why I want to. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan uh, fejlődik ez uh, a terv. Egy-két-három év alatt majd eljönnek a pillanatok, amikor ezt lehet értékelni. Amikor az országok információt szolgáltatnak azzal kapcsolatosan, hogy ők mit csinálnak. Biztos más lesz uh, Olaszországban a helyzet, mint Svédországban és aztán lefolytathatunk egy másik vitát, egy részletesebb vitát arról, hogy mi az, ami életszerű, és mi az, ami nem. Biztos, hogy vannak olyan területek, ahol a kettő érintkezik. This leverage. There is enough money. Hiszen sokan azt mondják, hogy csak úgy költi ész nélkül az Európai Unió a pénzt a nagy semmire. So in terms of that is not really problem. The really problem is az igazi probléma az, hogy a fejlesztést el tudjuk indítani bizonyos régiókban, olyan területeken, ahol ezek az alapvető problémák fennállnak. Just with high guarantee money, I think. So, okay, we'll come back on that and... Minden esetre erre vissza fogunk térni. Minden esetre nem vagyunk negatívak a Juncker tervvel kapcsolatosan, egyáltalán, de talán egy kicsit jobban kellene népszerűsíteni azt, amit, eh, azt a munkát, amit folytatunk ebben, talán a bizottság eh, munkájára is számíthatnánk, vagy segítségünkre, hiszen ott eh, vannak olyan szóvivők például, akik a bizottságot képviselik, és itt is vannak a bizottságnak képviselői, talán az ő véleményüket is ki kéne kérni. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm az észrevételeket. Elnöki székemből azt kell hangsúlyoznom, hogy nagyon fontos véleményünk szerint, illetve abban a véleményben, amit majd el fogunk fogadni a Regi Bizottság nevében, hogy hangsúlyozzuk a kiegészítő jelleget a két eszköz között illetve a kohéziós politikának, ennek az eszköznek a fontosságát, és a különbségeket természetesen, hiszen mások és mások a, a céljaink, és más és más pénzekről van itt szó. Ugyanakkor eh, a kohéziós politika szerepét meg kell őrizni az Európai Unióban, ezt szűrtem le az elhangzott észrevételekből. Az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok, hogy szeretne elszólni szólni Apple úr. Thank you very much. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Nagyon röviden szeretnék a rendkívül érdekes témáról szólni. Először is üdvözöljük az előadó véleményét, eh, ahogyan a Szeller úr is összegezte. Azt hiszem, hogy Juncker elnök úr tervének célja, hogy beinduljanak a beruházások. A finanszírozás a három pillér egyik része csak. Ami a finanszírozási eszközöket illeti, a kritériumokat még nem határozták meg, nagyon sokan említették ezt, azt gondolom, a bizottság számára rendkívül fontos az, hogy elmondja, hogy gazdasági, műszaki kritériumok vannak, és hogy ne legyen semmiféle kanibál tevékenysége, ahogy önök is említették. Megfeleljenek az EU szakpolitikáknak, és a magántőkét mobilizálják. Itt térnék rá a következő gondolatra, sokan utaltak erre is. Az FC nem új kohéziós politikai eszköz, olyan eszköz, amely beindítja a beruházások áramlását, és ennek másodlagos hatása lesz a régióra is, ugyanis szeretnénk, hogyha a magánszféra is belépne a projektek be, nincs se pozitív, se negatív diszkrimináció. Az EFSZ-nek semmiféle földrajzi ö, előfeltételezése nem lehet. Azonban nagyon reméljük, hogy ennek segítségével Európában beindulnak majd a beruházások. Ami a benyújtott módosító indítványokat illeti, nem mennék rajtuk végig az időhiány miatt, csak általánosságban mondanám el azt, hogy a jelentés készítés vonatkozásában nagyon fontos, hogy egyértelmű értékelési kritériumok legyenek, kiegyensúlyozott legyen minden, hiszen fontos a jó jelentés az értékelés érdekében. Ez is benne van a bizottsági javaslatban, hogy a költség hatékonyság egyensúlyba kerüljön. Aztán, ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktust illeti. A bizottság szerint ez nem föltétlenül szükséges, nem is vagyunk ellene, de talán meg kell vizsgálni a jogi megvalósíthatóságát. És ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a módosító indítványok beadási határ ideje március 5, van Inszen Royul születésnapja, és minden ajándékot szívesen fogad. De csak angol nyelven. Következő napirendi pontjaink egymáshoz kapcsolódnak. A 11-es és a 12-es pontokra gondolok. Viktor Bostináró úr az előadónk, akinek nagyon-nagyon kevés az ideje ma, de arra remélhetőleg elegendő lesz, hogy beszámoljon a két témában jelentéseiről együtt, mert kapcsolódnak egymáshoz. Az egyik a 2014-20-as időszakra vonatkozó éves pénzügyi keretről szóló 13-11 per 2013 per EU Euratom rendelet módosítása, a másik pedig a 2 per 2015-ös számú költségvetés módosítási tervezet, költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, megosztott irányítás, gazdasági, társadalmi és területi kohézió, fenntartható növekedés, biztonság és uniós polgárság, globális Európa. Buscsináró úr, parancsoljon öni a szó. Now I will turn in English because he's the... Angolul folytatom, mert ez a jelentésem munkanyelve és szeretném a, szeretnék a hozzászólásomban megválaszolni néhány kérdést, hogy miért kell ezt egy külön eljárás keretében lefolytatunk, miért csak angolul, és miért kell ezt a lehető leghamarabb elfogadnunk, hogy időben eredménye legyen ennek. A két véleményem a Költségvetési Szabadság jelentéséhez kötődek, illetve ahhoz, hogy későn fogadták el az operacionális programokat az új periódusban. A két véleményt együttesen terjesztem elő, mert ezek nagyon kötődnek egymáshoz. Az európai befekt, az európai befektetés programban 43 át fogadták el a programoknak 2001 végéig. 75 program, vagyis a teljes eh, szám 13 százaléka került át az átveteli eljárásba, ami azt jelenti, hogy ezeket már el lehetett fogadni 2014 végén, de nem lehetett ezeket időben elfogadni időbeli okok miatt. Ezt elhalasztották 2015-re ezek elfogadását, és még mindig lehetséges, hogy felhasználjuk a 2014-es elkülönítéseket. Minden más program, ami 44%-et veszi ki a teljes programoknak, ezeket nem fogadták el, és az át teli programban sem került be ezért, hogy ne veszítsük el a 2004-es elkülönítéseket, át kell tekinteni, felül kell vizsgálni az MFF-t május 1-ig a 90-es cikk alapján. Az Európai Bizottság két javaslatot tett, és szeretnék az Európai Bizottságnak köszönetet mondani a munkájáért és együttműködéséért. Nagyon fontos, hogy mindkettőt késtem nélkül elfogadják. Az időbeli sürgetés miatt a két ügy minden eljárása angolul történik, és a lehető legrövidebb határidőkkel. Ismétlem, a legrövidebb határidőkkel. A két vélemény két külön eljárás vonatkozik, amikor az Európai Parlament szerepéről van szó. Az MFF felülvizsgálata az általában az szokott lenni, az Európai Parlament jóváhagyásától függ. A költségvetés tervezet 2 per 15-ös, amely nagymetében kötődik a rendelethez, ez a társ egyedöntési eljárás körébe tartozik az MFF felülvizsgálata kapcsán az Európai Bizottság ez az Európai Tanács szeretné minden 2004-es kötelezettségvállalásokat az 1B fejezetből, amelyeket nem használtak fel a 2004-es operációs programban, ezeket szeretné átvenni. Ez azt jelenteni, hogy nagyon kemény feladat lesz ez a, a regionális hatóságok számára 2005-ben, de nagyon fontos, hogy egyenlő bánásmód legyen a tagállamok között, és az Európai Bizottság ezért azt mondta, hogy aktív szereplő lesz, és segítséget fog nyújtani minden programozást, mint pedig a végrehajtási periódus során. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság ma ezt megerősíteni, hogy ezt a két szerepet be fogja tölteni. Ez nagyon fontos, és remélem, hogy az Európai Bizottság ezt majd a gyakorlatban is megvalósítja lehető leghatékonyabban, és késtelem nélkül elfogadják a fennmaradó programokat, amikor az MFF felvizsgálata és a költségvetés tervezetet elfogadja az Európai Parlament. Az egyetlen kivétel, amit nem fognak elférni 2015-re, ez az E RDF-re vonatkozik a határokon átnyúló programokra, a csatlakozás előtti eszközökre vonatkozik ez, illetve az ENI eszközre, amelyet 2017-re hagytak meg, hasonló az érv itt is, ugyanis későn fogadták el a jogi alapot, a jogi keretet, és ennek kihatása volt a programokra, és ez túlságosan bonyolult ügy, hiszen itt háromfajta szereplőt kell figyelembe a tagállamokat, a tagjelölt országokat és a szomszédos országokat. Úgy gondolom, hogy az együtt, a koherencia, illetve a gyorsabb végrehajtás érdekében jó lett volna, hogyha ugyanazt a fajta logikát követik, mint a többi elkülönítés esetében. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ezen programok esetében ahol már 2015-re, 2016-ra elkövetést irányoztak elő, ezeket mindig fel lehet majd használni. Mindemellett én azt javasolnám, hogy adjuk hozzájárulásunkat természetesen, és ez nagyon szükséges feltétel az MFF felülvizsgálatának, illetve a 2014 es elkülönítések felhasználásának ezen programok esetében amelyeket 2004-ben nem tudtak elfogadni. Az Európai Tanács már egyetértett azzal, hogy a bizottság javaslatát követi, tehát nagyon fontos az, hogy mi is lezárjuk a mi eljárásunkat, és megadjuk a parlament hozzájárulását a lehető leghamarabb. És ez lenne a kérésem minden árnyék jelentéstevőhöz és minden politikai frakcióhoz, hogy dolgozzunk együtt hatékonyan, ahogy ezt már többször is megtettük. A költségvetés módosítási tervezet 2 per 2015, ez kötődik az MFF felvizsgálatához, mert ez a gyakorlatban fordítja át azt, amiről az MFF felvizsgálata kapcsán döntöttünk, vagyis az összes fejezet átvétel az 1B-ből, az összes átvétel az 1B fejezetből a fel nem használt átvetéseket 2015-re ez 16,5 milliárdot tesz ki, ami a költségvetés módosítási tervezetet illeti, a megjegyzéseim ugyanazok, mint az MFF felülvizsgálata kapcsolatban, és nem szeretném ezeket most megismételni. Az egyetlen, amit szeretnék hozzátenni, az az, hogy kihasználtam a lehetőséget arra, hogy ismételten felvessem a lemaradást a kifizetések esetében, amely mintegy 21 milliárd eurót tett ki 2014 végén a három alap esetében. És ezért azt kérem a véleményemben, hogy az Európai Bizottság adjon számunkra meg minden szükséges információt a jelenlegi helyzetről, arról, hogy milyen hatása lesz ennek 2017-18 között a kifizetésekre, és hogy milyen eszközt lehet felhasználni arra, hogy a fizetési lemaradás ne növekedjen tovább. A két vélemény határideje nagyon hasonlít egymáshoz, és a következő. A két véleményt a regi a következő ülésén fogadja el március végén, a plenárisra ez majd áprilisban kerül, az első brüsszeli mini ülésen. Még egyszer hadd mondjak köszönetet az árnyékjelentéstevőknek a segítségükért és készségükért, hogy hajlandóak velem együttműködni nagyon szoros időkeretben, és azt is köszönöm, hogy megértik azt, hogy ez egyetlen módja annak, hogy ezt el lehessen időben fogadni, és lehetőséget tudjunk adni a tagállamoknak, a régióknak arra, hogy felhasználják az alapokat az operációs programok esetében. Tudom, hogy a módosítók nem lesznek lehetségesek, ismétlem azt, hogy hálás vagyok önöknek, és remélem, hogy el tudjuk fogadni ezt, ahogy terveztük. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Azt még megemlíteném, hogy Bostináró úr ugyanilyen rövid idő alatt, mint Fanny Steroy úr, előkészítette a véleményeket. Úgy döntöttünk, hogy elkészülnek ezek a vélemények, és ezt a Strasburgi rendkívüli koordinátori ülésen tettük, és szeretnénk a következő ülésünkön, március 26-án elfogadni ezeket a véleményeket. Éppen ezért a titkárság véleménye és az én javaslatom is az, hogy a módosítók benyújtásának a határideje ugyanez az ötödike legyen, március 5 és csak angolul lehet benyújtani módosító indítványokat. Ez a javasolt határidő, és pontosan ilyen okokból, olyan okokból történik ez, mint amit ön már elmagyarázott. Kedves kollégák, önöké a Szónavákov úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy munkanyelv van csak, és rövid a határidő, de azért szerintem sok mindennel hozzá tudunk járulni ehhez a munkához. Azért azt el kell mondanom, hogy nagyon világosan kell meghatározni a prioritásokat a költségvetésből történő forrás rendelkezésre bocsátással kapcsolatosan. Az MFF megállapodás megszületésekor világos volt, hogy a tanács nem hajlandó emelni a plafont, és a kifizetések elmaradására javasolt megoldás bizonyára sok vitát vett majd fel. A parlamentnek világos álláspontot kell kialakítania a kifizetések és kötelezettségvállalások felső határával kapcsolatosan. Nagyon sok kérdés merül fel, és ezek még nyitottak, ezeket a lemaradással kapcsolatosan egyeztetni kell végül, de nem utolsó sorban. Bizonyos vagyunk, vagyok abban, hogy legközelebb meg kell próbálnunk több időt szakítani az eszmecserére, hiszen bizonyára kimaradnak majd gondolatok a rövid határidő miatt. Minden esetre nagy eh, várakozásokkal tekintek a vita elébe. Köszönöm, Demátó asszony. Köszönöm, nagyon rövid leszek. 300 uh, operatív programról van szó, uh, és megfelelően finanszírozandó tervekről a több éves pénzügyi kereten belül. Eh, nagyon aggasztanak eh, ezek a számok, amiket hallottunk, főleg ami a bizottságot illeti, ezen pótköltségvetés tervezetet illetően. Eh, a kérdés az, hogy miért ilyen késekedve állapították ezt meg. Nyilván nem csak egy valaki hibája, de ha lehet, akkor elkerülendő a jövőben. A következő időszakra, ha lehet, minél előbb szeretnénk tudni információval szolgálni állampolgárainknak, hiszen Olaszországban nagyon várják ezt, de sajnálatos módon mindig ugyanaz a helyzet, főleg Dél-Olaszországban. Nagy probléma tehát a kifizetetlen számlák problematikája. Nem csak a bizottság, hanem az egész kormányzás érintett ebben. Ahogy a kollega is mondta, 25 milliárd a kifizetendő a kedvezményezettek számára. Ez hihetetlen, és így csatlakoznék az eladó kéréséhez, hogy a bizottság amennyire csak lehet, gyorsan biztosítson számunkra ebben a különösen kényes kérdésben információt mindenféle síkon. Köszönöm. Is there any other wish? Köszönöm szépen. Fanny úr, tessék. Először is szeretnék a kollégának a gyorsaságáért köszönetet mondani. Lehet, hogy megvizsgálni azt, hogy amit átviszünk, az ugyanaz az összegem az előző periódusban. Nem hiszem, hogy annyira különleges az, ami most történik. És valóban, amit a kollega is elmondott, az elmúlt két pont, 6-os, 7-es pontok a költségvetési mozgás tervezetről szóló véleményben. A kérdés az az, hogy ezt itt kell -e felvenni, hiszen a illetékes szakbizottságban lehet, hogy ezt könnyebben meg tudják oldani. A kérdés az az, hogy itt két külön dologról van ez szó a lemaradások kérdése, illetve az átvitel kérdése, és ezek egymáshoz vannak kötve, ez egy gyakorlatias, de hogy okos is ez-e, azt nem tudom. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki felszólalni, Pustinár úr például? Nyilván nagyon röviden. Szeretném először, szeretnék először köszönetet mondani a felszólalóknak. Gondolom a bizottság is reagálni fog, hanem azt is el tudjuk viselni, de talán még fontosabb, hogy meglegyen az a kötelezettségvállalás és garancia, hogy a bizottság azon fog dolgozni, hogy az ígéreteiket végrehajtsák és segítsenek a tagállamoknak abban, hogy a problémákat megoldják. One reason. Ezek a lemaradások két okból keletkeztek. A tagállamok késedelemmel készítették el az operatív programokat, és aztán az is késedelmet szemlélt, amikor egyeztettek az Európai Bizottsággal, vagyis két helyen keletkezett a probléma, de a legfontosabb az, hogy dolgozzunk azon, hogy a helyzet kezelhető legyen megfelelően a bizottság segítségével, és megfelelő végrehajtási munkával a tagállamokban, ez a leglényegesebb. A parlament csak egy dolgot tehet, vagy elfogadja, vagy elutasítja a két javaslatot. Én az elutasítást nem tudom elképzelni, csak az ellenkezőjét. Hogyha a házi feladatunkat elvégezzük, akkor gondolom ezt a bizottság is ugyanígy megteszi a tagállami támogatási programok kapcsán, és a tagállamokban és a régiókban a végrehajtás során is megtörténik ez. A kifizetési elmaradások tekintetében mindent megtettünk, ami tőlünk telik tavaly, és a lemaradások csökkentek, és ami még fontosabb, és az elsősorban a tanácsa tartozik, bizonyos tagállamok bizonyos problémákat hoztak létre, és el kell fogadni, hogy a lemaradásokból előbb-utóbb kifizetésnek kell lennie, és ehhez hozzájárulásokra van szükség, amelyeket szintén vitatnak a tagállamok, tehát a probléma oka nem a parlament, valahol máshol van, a lényeg, hogy nem a parlamentben. Ezért nagyon bízom a bizottság elkötelezettségében és Kretszó asszonyban a regionális fejlesztésért felelős biztosban, és remélhetőleg el tudják kerülni a lemaradások felhalmozódását a 2017-ben és kifizetendő pénzek plusz a lemaradás óriási terhet jelent, ami kifizetetlen számlát fog jelenteni. Ez valós probléma, mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy ezt megelőzzük. Végül pedig nem hiszem, hogy nagyon kemény szavakkal kell vádolnunk az úgynevezett EU adminisztrációt. Meg kell vizsgálnunk, hogy miért is merültek fel ezek a késedelmek az operatív programok elfogadásában, amikor megpróbálunk valakit megvédeni, amikor 262 operatív terv még nem került elfogadásra. Ez azt jelenti, hogy problémáink vannak, plusz még ott van a 75. Vagyis a tagállamok felelősségét is feltegetni kell. És ahol a régióknak feladatai vannak, vagy felelősségei, akkor itt támogatni kell őket az operatív programok kidolgozásában. Véleményem szerint ebben az intézményközi párbeszédben az Európai Bizottsággal folytatni kell az erőfeszítéseket. Mindenesetre köszönöm a felszólalásaikat, és hogy elfogadták ezt a különleges eljárást, hiszen csak így tudjuk biztosítani, hogy az idő jelentette megszorításoknak megfelelünk. Minden esetre bízom a rendelkezésre sokban ennek a bizottságnak a munkakészségében. Köszönöm. És eh, március 5-e ugyan nem a születésnapom, de a jelképes ajándékokat elfogadom angolul. Köszönöm szépen. Elismétlem a módosítók benyújtásának határidejét, március 5-e déli 12 óra, és csak angolul tudjuk fogadni a módosítókat. Köszönöm szépen, Bostinár úr. Sokszor megemlítettük a bizottságot, és eddig még nem kaptak szót, úgyhogy most van a lehetőségük, hogy az elhangzottakra reagáljanak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm a szót. Először is köszönet az előadónak, kiváló munkát végzett, igen rövid idő alatt. Hangsúlyoznom kell, hogy mennyire sürgős ez a téma. Ahogy önök is tudják, rendkívül fontos, hogy biztosítsuk, hogy a kettes számú pótköltségvetés keretén belül a ö, május 1-ig jóváhagyásra kerüljön a ö, több éves ö, pénzügyi keret, hogy ne legyen további késekedés. Ahogy önök is tudják, a tanácsban sikerült a Koreperen február 13-án politikai megállapodást kötni, és az ECOFIN egy héttel később ezt hivatalosan is elfogadta. Úgyhogy most reméljük, számíthatunk az Európai Parlament támogatására, hogy tanácsalláson el minket, ahogyan ezt az első februári plenárison tervezték. Így a tanács hivatalosan is elfogadhatja az MFF hivatalos felülvizsgálatát május 1-ével. Ahogy az előadó is említette, a bizottság két nyilatkozatot készített különböző témákban, amelyeket a tanácsban a delegációk felvetettek, és amelyek alapján politikai megalapulás született. Az első a 2014-es elkötelezett előirányzatok átcsoportosításáról szól, így biztosítjuk a tagállamokat arról, hogy az MFF kifizetési küszöbértékek vonatkozásában, plafonértékek vonatkozásában semmiféle változás nem lett. A második a szakbizottság kérdéseivel foglalkozott, és a bizottság szeretné, hogy ha a programokat minél előbb elfogadják, ha lehet május 1 után mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tagállamokat megfelelő módon segítsük abban, hogy az átutalt, átcsoportosított összegek mindenképpen végre felhasználásra kerüljenek, és nem vész el egyetlen egy fillér sem. Ami a késedelmes kifizetéseket illeti. Erről már volt szó a 2015-ös költségvetés költségvetési folyamata keretén belül. 2014. decemberében az Európai Parlament kérésére közös nyilatkozat született a 2015-ös költségvetésbe foglalva. Megállapodás született ebben arról, hogy a 2007-13-as időszakra szóló kifizetési késekedések körül szóló megállapodás a következő költségvetési folyamat beindulása előtt megállapodás születik a költségvetési hatóságok között. Amikor a kifizetési hátralékokról beszélünk, itt több dologról van szó. Van egy normális része a dolognak, és van egy abnormális. Úgy gondoljuk, hogy az évvégi normális késések az olyan kérelmekre vonatkoznak, amelyek megszakadtak, vagy nagyon későn érkeztek be az év folyamán. Ugyanakkor vannak abnormális késekedések is, ezek oka a hitelhiány a költségvetésben. Igaz, hogy ez a kifizetési késekedés általában nem ennyi szokott lenni. A jelenlegi szint ugyanis nem fenntartható. Ezért van az, hogy most foglalkozunk a kifizetési tervvel, a 2015-ös költségvetés tárgyalások során folyik ennek a megvitatása, az elkövetkezendő hetek során pedig a bizottság dialógust fog folytatni a költségvetési hatóság két másik pillérének képviseletével, annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjen a 2016-os év végéig ez a kifizetési hátralék. Ahogy korábban is elhangzott, erre akkor kell sor kerüljön, mielőtt elkezdenek a tárgyalások a következő költségvetési eljárásról. A bizottság pontosan ezért kezdte el önökkel, mi igen korán ezt az eszmecserét a különböző lehetőségekről, hogy csökkenthessük a hátralékokat. Azt hiszem, hogy az ülésen elhangzottak zöméről szóltam, ami az ITC program IMNA és IPA komponense való átalakítását illeti. Valóban, nem 2015-re, hanem két éves időszakra 2017-ig terjedően javasoljuk ezt. Szeretném elmagyarázni, hogy miért. Először is azért, mert egyértelmű, hogy ezen programok beindításához több időre van szükség, mint a normális programokra, ugyanis a különböző jelölt országokbeli partnerekkel kell együttműködni, illetve a szomszédos országokkal. Ez az első oka. A második, hogy az IPA és az INI jogalapja szemben az észi alapokkal később került jobbágyása. Nyilván emlékeznek arra, hogy 2013. decemberében lett elfogadása, az IPA és a másik esetében pedig márciusban. Ez is magyarázza a késekedést. Végezetül emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy hasonló megközelítést javasoltunk 2008-ban a korábbi program ö, időszak során, amikor későbbi időszakra lettek átcsoportosítva ezek az eszközök. Ismételten köszönöm a figyelmüket, támogatásukat ezen fontos politikai témákban. Köszönöm. Köszönöm, Bocsinár úr. Úgyhogy a napirendünk ezen két pontját is lezárhatjuk. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy amikor elfogadtuk a napirendet, egy további ponttal egészítettük azt ki. A bizottság delegált szabályozása 2015. február 13 módosítandó a 480 per 2014-es rendelet, és a 508 per 2014 módosítását. A bizottság ezt azért hagyta jóvá, mint felhatalmazáson alapuló jogi hogy módosítsa az európai eh, tengerészeti és halászati rendeletet. Megerősíti a korábbit, hogy figyelembe vegye az Európai Tengeri és Halászati Alapról szóló rendelet hatályba lépését, illetve a közös rendelkezésekről szóló rendeletet. Ez csak szakmai jellegű javaslat, a parlamentet minden nyelven értesítették erről február 13-án, és e-mailben továbbították önöknek. Az Európai Parlamentnek állásfoglalási indítványt kell elfogadnia annak érdekében, hogy tiltakozzon, amelyben a 105-ös szabály alapján meg kell ezt indokolni két hónapon belül kérheti ennek az időszaknak a kiterjesztését. Ha a szakbizottság nem reagál, két hónapot követően jóváhagyájottnak tekintendő a delegált aktus. A bizottságot kérem, hogy röviden magyarázza el ennek célját. Alex Kadicsáni úr, remélem jól ejtettem ki a nevét, parancsoljon önnél a szó. So you, you... Köszönöm, ez helyes. Bizonyára emlékeznek a háttérre. Technika jellegű módosításról van szó. Az első a 480-as módosítás, amelyet 2014 márciusában fogadtak el. Ezt azért fogadták el márciusban, mert nem tudtuk megvárni az MFF rendelet elfogadását, és utalást kellett tennünk, egy jövőbeli utalást kellett tennünk az MFF rendeletre. Miután elfogadták ezt a rendeletet 2014 májusában, meg tudtuk változtatni az előzetes referenciákat a delegált rendeletben a végső EMFF rendeletnek megfelelően. A hármas függeléket is korrekt, korrigáltuk, eléggé technikai jellegű ez, és rossz volt a referencia az IMFF-re a magánpartnerségi viszonyok kapcsán. Ezt a tervezetet a delegált, illetve végrehajtó jogalkotásokkal foglalkozó szakértő csoport elé tártuk az ősz folyamán az Európai Parlament képviselőnek részvételében. A következő lépés az az, hogy ez a parlament, illetve a tanács elé kerüljön februárban, és ahogyan is elmondta, két napos periódus megkezdődött, hogyha nincsen kifogás, akkor ez életbe fog lépni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, mondja az elnök. A regiszterbizottság részéről kíván-e bárkihez hozzászólni? No. no. Nem kíván senki a következőt javasolnám. A bizottság ne kérje a két hónapos periódus meghosszabbítását, ezzel egyetértenek rendben, és azt is javaslom, hogy határozzuk meg március 3-a KED 12 órát a módosítók benyújtásának, illetve bármilyen fajta kifogás benyújtásának határidejeként elfogadható ez önök számára? Igen, többé-kevésbé. Köszönöm szépen. Az ezt meg később megvitatjuk. Köszönöm szépen. A következő napperülni pontunk egyéb pontok. Kíván-e valaki szólni? Senki. Senki nem kíván szólni az egyéb pontok alatt. Szeretném önöket tájékoztatni a következő ülés időpontjáról. Ez csütörtökön lesz, március 26-án 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, lezárom az ülést, de arra kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt a zárt ülésre. Köszönöm.